vetéssel, akkor ezt a kinevezést elfogadottnak tekintjük. Kedden a házszabály 78-as cikke alapján a tanácselnökével két jogi aktust írok alá, amelyet rendes jogalkotási eljárásban fogadtunk el, a címeket pedig az ülési jegyzőkönyvében olvashatják el. Térjünk most rám a napi rend elfogadás